Bonjour euh, à toutes et à tous. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Újra üdvözlöm Önöket. Itt Brüsszelben az első deve ülésen, a hosszú nyári szünetet követően. A mi szakbizottságunkat érintő kérdések és terén is igen sok dolog történt. Szíriára gondolok itt elsősorban, illetve a közép-afrikai eseményekre, ezekre majd visszatérünk az ülés során a humanitárius segély témájáról. Természetesen kezdjük a napi rend elfogadásával, ahogy azt szoktuk, Krető asszony azt kérte, hogy ma délután fél négyre előirányzott napirendi pontot töröljük, ami a civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal kapcsolatos téma, hogyha elfogadják, akkor ezt elhalasztanánk a 16 -ai, szeptember 16-ai ülésünkre. Változatlan marad Krétő asszony jelentésének a menetrendje. 17. szeptember 17-én fogunk szavazni, és augusztus 29-én dél 12 a módosító indítványok benyújtásának határideje. Deva úr is azt kérte, hogy az ő jelentését is halasszuk el a 16-17-i ülésünkre, ez ami a pénzmozgásokkal kapcsolatos téma. Ezen kívül mindenképpen egy korrekciótról kell beszélni a 14-es napirendi pont tervezettel kapcsolatban. A Varsói klímakonferenciáról fogunk beszélni, amelyre novemberben kerül majd sor, illetve pontosabban arról, hogy az Európai Parlament milyen állásfoglalást fogad el ezzel kapcsolatban októberben. Nem tudom, hogy van-e valakinek uh, valami hozzáfűzni valója a napi rendhez, uh, vagy ellenvetése. Úgy látom, hogy nincsen, akkor az így módosított napirend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük. Az előző ülés uh, július 8-ai, 9-ai ülés jegyzőkönyvét mindenki olvashatja. Ha a mai ülés nap végéig nem jeleznek a titkárság felé, akkor ezt a jegyzőkönyvet is elfogadatnak fogjuk tekinteni. Ennyit szeretem volna az elnök közleményei keretében elmondani. a július 9-i koordinátori ülés ajánlásait és döntéseit mindenki megtalálja a dossziájában. Hogyha bármiféle megjegyzése, kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor forduljanak a titkársághoz. Ezek ilyen hiányában, vagy ezek hiányában a mai nap végén ezt is elfordottnak tekintjük majd. Ez volt akkor tehát a négyes pont, az ötös a bizottság közleményei, hatos a kérdések órája, itt sincs semmi, amiről beszélnünk kell, Itt tehát tovább is ugorhatunk a, az első érdemi napirendi pontunkra, ez a hetes, ami a fogyatékkal élő nők címet viseli, a vélemény előadója, Kretű asszony, aki sajnálatos módon e, nem tudja e, személyesen e, felvezetni a véleménytervezetét. Martinez úr fog átvenni a helyet, akinek meg is adom a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különösen örülök eh, annak, hogy én eh, nyithatom meg a mai eh, érdemi tárgyalásunkat most az őszi ülésszak elején, és valóban Krető asszony a vélemény előadója, aki, ahogy ön is említette, sajnos módon nem lehet közöttünk, és eh, elnézését eh, kéri a kollégáknak. Engem bízott meg azzal, hogy eh, a megjegyzéseit osszam meg önökkel. megengedik, akkor ezt angolul teszem eh, majd meg, mert Krető asszony eh, fejezéseit angolul kaptam meg, és akkor nem kell egy eh, hevenyészet fordítással terhelni önöket, hanem az eredeti szöveget olvasnám fel, és akkor biztos, hogy nem fogom elrontani az üzenetet. She, she starts Azzal kezdi, Kretszú asszony, hogy ez a kifejezi, mennyire kényes téma ez, több oknál fogva. Azért is, mert több mint egy millió ember életét érinti. 80%-a ennek az egy milliárd embernek, bocsánat, javít a formás. Ezek nagy része fejlődő országokban él, mely azt is jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatókhoz való hozzáférésük nehézkes, és akadályt jelent az oktatási, a képzettségük, a gazdasági helyzetük, és mindez a munkaerőpiacra való integrációjukat is nehezíti. Ezek az emberek nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézzenek, a, a jogsegélyhez való hozzáférés és a bíróságokhoz való hozzáférés tekintetében, ha megsértik jogaikat. Tehát, hogyha egy fogyatékkal élő nő például a helyzete jelentkezik a világ minden pontján. És ez ez minden országra érvényes, ám még drámaibb lehet a helyzet a fejlődő országokban, azokban a társadalmakban, amelyekkel alapvetően foglalkozni hivatott a mi szakbizottságunk. Azok az egyenlőtlenségek, amelyekkel foglalkoznunk kell, megkettőződöttek azon nők esetében, akik fogyatékkal élnek. Ahogy ez észlelhető volt oly sok esetben is, amelyet megvizsgáltunk a, a lakhatáshoz való hozzáférés, a képzéshez való hozzáférés, hitelekhez való hozzáférés, vagy bármely termelő erőforráshoz való hozzáférés tekintetében a, nagyon sérülékeny ez a, ez a csoport, és a szexuális ö, ö, abúzus a, a, és a kizsákmányolás tekintetében is különösen sérülékeny csoport ez. És a, a bíróságokhoz való hozzáférés nehézségei még rontanak a helyzetükön. Ezért Korina hangsúlyozza azt, hogy megfelelő jogosítványokat kell adjunk a folyatékkal élők kezébe, különösen a nők kezébe, melyek révén jobb esélyük van arra, hogy normális, tisztességes, elfogadható életet élhessenek. Kretszó asszony tehát egy a nemi helyzetre való, vagy a nemekre nyitott, érzékeny megközelítés módszertant javasol, és egy átfogó szegések csökkentési stratégiát is, hogy ez mainstreaming révén megjelenjen minden stratégiában, különös tekintettel a fogyatékkal elő nők helyzetére. Az Európai Unió stratégia tehát fenn kell tartsa a partnerországok erőfeszítéseit, a különféle foglalkoztatási jogszabályok megírásában és végrehajtásában megfelelő eszközöket teremtve arra, hogy az esélyegyenlőség ö, megjelenjen, különös tekintettel a nők, a fogyatékoló nőkre, például a, a, a földtulajdonlásra vonatkozó jogszabályokban is. Mindez azt kell szolgálja, hogy hagyék, hatékonyan módon tudjunk harcolni a diszkrimináció, a diszkriminatív viselkedési formák ellen, bele, oktatással, képzéssel, integráló képzéssel, nemzetközi és nemzeti döntésalatti folyamatokba való bevonásával, ezen érzékeny csoportok bevonásával. Köszönet illeti a titkárságot azért a segítséget, melyet nyújtott Krecu asszonynak, és gondolom Krecu asszony megköszöni nekünk is, képviselőtársainak a támogatást, és várja módosítóinkat, holnap délig lehet ezeket benyújtani, ahogy erről most tájékoztattam. Köszönöm szépen! Elnök asszony. Köszönet mindenkinek. Köszönet a figyelmükért, támogatásukért, a e témában kifejtett munkájukért. Reméljük, hogy sikerül tudjuk vinni ezt a témát, ezzel zárnám Kretsz úrszony nevében tett bevezetőmet. Köszönjük Martinez úrnak ezt a felvezetőt, most ezen a ponton nem, még először képviselőasszonynak adom meg a szót. Igen, köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék hozzászólni ez a témához. A kollega nem nagyon jó munkát végzett, és valóban osztom a véleményét, hogy komoly egyenlőtlenségről, esélyegyenlőtlenségről kell beszélnünk, és hogy milyen komoly kockázatokat járt a fogyatékkal élők nő fogyatékkal élő nők helyzete az Európai Unión belül is. A nők már így is el kell, hogy viseljék az esélyegyenlőség hiányát, a fogyatékkal élő nők helyzete még rosszabb, a fejlődő országban élő fogyatékkal élő nők helyzete pedig a legveszélyeztetettebb, legrosszabb helyzettel nekik kell szembenézniük. Éppen ezért úgy véli a, a, a frakcióm, hogy a millennium fejlesztési célok középpontjába kell helyezni ezt a témát, és a fejlesztés politikánknak foglalkoznia kell ezzel az aspektussal, és ugyanakkor a külszolgálat figyelmét felhívnám arra, hogy szükség van figyelemmel követni a helyzetet, ellenőrizni eh, ezeket a szempontokat és folyamatosan értékelni fejlesztéspolitikánkat e eh, szempontból, hogy valóban hatékonyak, hatásosak lehessünk. Különös figyelmet szentelnék Eh, annak, hogy transzverzális megközelítést alkalmazunk, és eh, koherensek legyünk ez ügyben. Így tehát zárásképpen eh, úgy vélem, hogy az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszani abban, hogy ezen a téren előmozdítsuk a dolgokat, hiszen mm, a fogyatékkal élők ügyében az Európai Unió az egyik legfontosabb nemzetközi szereplő. Mondanom sem kell, hogy támogatjuk Retu asszony javaslatait és véleményét. Köszönjük! mondja az elnök. Most már tényleg megadom a szót az, az Európai Külszolgálatnak. Elizabeth Tisson képviseli a külszolgálatot parancsolja. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur Martinez et Madame pour vos... Köszönöm elnök azt, hogy köszönjön Martinez úrnak a e, felvezetést. A kollégámnak is majd átadom a szót, de a külszolgálat nevében e, annyit mondani kell, csak hogy ezt a kezdeményezést eh, támogatjuk, nagyon örülünk, hogy napirendre tűzték ezt a eh, témát, és egyetértünk a javaslatok eh, többségével. A fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény keretein belül az Európai Uniónak komoly kötelezettségei vannak, például a fogyatékkal élők helyzetének figyelemmel követése a politikai párbeszéd és az emberjogi párbeszéd keretében. Az emberjogi párbeszéddel kapcsolatban egyre inkább a tárgyalásaink, párbeszédünk homlokterébe kerül ez a téma. A nők, a gyermekek témáját különös tekintettel figyelmévé a fogyatékos kérdéseken belül. Azt hiszem, hogy ez jó módja annak, hogy a párbeszéd során az illetékes szervekkel egy nyílt eh, diskurzust folytassunk erről a kérdésről, hiszen a fogyatékkal élők eh, kérdése is elsősorban emberjogi szempontból közelíthető meg részünkről, és az említett eh, fogyatékkal élő jogairól szóló egyezményt kell folyamatosan figyelmel követnünk, hogy ezt mennyire tartják be a, a partnereink. Ami a, a gender kérdéseket illeti, ez egy másik módja annak, hogy a fogyatékkal élő nők kérdését napirendre tűzzük mert tárgyalásaink során. Kretőasszony javaslatait tanulmányoztuk, és valóban mi is csak azt tudjuk mondani, hogy a politikai párbeszéd, az emberjogi párbeszéd keretében folyamatosan figyelme követjük a helyzet alakulását. Például a 8-as cikk értelmében folyó párbeszédek keretében. Ennyi szerettem volna elmondani, most pedig, ha megengedik, akkor kollégámnak, a DEFCO képviselő kollégámnak is megadnám a szót. Igen, parancsoljon Nick Taylor úr. Köszönöm szépen. Ahogyan már elhangzott, az Európai Unió az egyik legnagyobb donátor az ENSZ fogyatékkal élők jogait szabályozó egyezmény alkalmazásának támogatásában, és így hozzájárulunk ahhoz, hogy a fogyatékkal élő emberek jogai jobban érvényesüljenek. A bizottság elkötelezett a célok teljesülése érdekében, és megfelelő lépéseket teszünk a cél megvalósulása érdekében. Ugyanakkor az Európai Unió fejlesztési együttműködése igény eh, vezérelt, tehát hogyha markánsabban szólal meg az igény az érintett országok részéről, jobban tudunk fellépni. Ugyanakkor egy cross-cutting vagy horizontális ügyről van szó az Európai Bizottság megközelítésében, 2011. decemberében döntött a bizottság erről a horizontális megközelítésről, illetve az új programig, programozási irányelvekről, és így megjelenik ez a szempont a fejlesztési politika minden területén a következő elveket figyelembe véve. Egyrészt ország alapú elemzésre van szükség, melyben megvizsgáljuk a fogyatékkal élők helyzetét az egyes konkrét országokban Másrészt az aktív participációt, részvételt támogatjuk a fogyatékkal élők szervezetei, illetve az ő ügyeiket gondozó szervezetek számára. Harmadsorban biztosítani akarjuk az EU alapokhoz való hozzáférést, a több szereplős partneri kapcsolatokat támogatjuk, és a ko- kommunikációs stratégiákat támogatjuk. Az Európai Bizottság képzési programot indított el um, az EU külszolgálat uh, keretén belül. Az első tréningre <clears throat> képzésre 2012. novemberében került sor. Itt uh, a külszolgálatban és a fejlesztési szolgálatokban dolgozókat képeztük ki a fogyatékkal élők igényeitre felhívva a figyelmet, ezen felül egy internetes platformot is bevezettünk. Ami az ötös javaslatot illeti, mi szerint, hogy a bizottság támogassa a partnerország erőfeszítéseit a CRPD, illetve a 159-es ILO ajánlás kapcsán. Nos, e célok elérés érdekében a bizottság új, új programot, a SZÖSZÉ programot indította útjára, amely figyelembe veszi a szociális védelem és támogatás minden nemzeti szempontját, ugyanakkor ez az instrumentum egy igény irányított, vezérelt instrumentum lesz másrészt, a fogyatékkal élők is, különösképpen a, női, a nők, akik fogyatékkal élnek, igényeit támogató támogatandó. A bizottság egy új programot indít idén útjára, amely a szociális inklúziót szolgálja, és ugyanakkor figyelembe veszi a fogyatékkal élőkről szóló ENSZ egyezmény minden cikkét, de különösen a 28. cikkét. Kilenc projektet indítunk útjára ebbe a hatott Afrikában, amely a a női tulajdonhoz való jutást, különösen a föld tulajdonhoz való jutást támogatja, illetve a, a analfabetizmus felszámolását szolgálja. Másrészt ezt a kérdést horizontális kérdésként tekintjük, és minden gender szempontot megjelenítő javaslatunkban megjelenik ez. Köszönöm. Köszönöm Mártinez úrnak adom meg a szót, hogy lezárja vitát, hogyha igény tart a szóra. Igen, köszönöm elnök asszony, csak röviden annyit mondanék el, hogy e, bízom benne, hogy e, Kretu asszony jelentése e, minden gond nélkül elfogadásra kerül, majd és sokat segíthet a jelentés a helyzetjavításában. Biztos vagyok benne, hogy sokak érdeklődésére számíthatnak Kretu asszony munkája. Persze az apró részleteken még dolgoznunk kell, de hát igazán sok hozzáfűzni való, mondani való nincs, hiszen azt hiszem mindannyian egyetértetünk azzal, hogy a fejlődő országokban a fogyatékkal élő nők probléma egy olyan téma, amit komolyan kell vennünk. Örülök annak, mindannak, amit hallottam az Európai Bizottság képviselői részéről, főként a külszolgálat képviseletében jelenlévő hölgy részéről, úgy tűnik, hogy ők is komolyan veszik ezt a kérdést, és az együttműködésben, a fejlesztéspolitikában komoly szerepet szállnak ennek a kérdésnek. Gressz asszony által elmondottakkal is egyetértek. Valóban eh, eh, egy több rétegű, egymásra épülő eh, kérdés ez, hiszen mondjuk a nők, a fogyatékkal élők egyébként is nehéz helyzetben vannak, de különösen eh, nehéz a helyzetük olyan országokban, olyan fejlődő országokban, ahol a társadalom egésze eh, sokkal rosszabb eh, helyzetben él, mint mondjuk itt az Európai Unióban. Éppen ezért szorulnak rá a segítségünkre, éppen ezért kell folyamatosan nyomást gyakorolni az Európai Bizottságnak az Unió nevében a külkapcsolatainkban, annak érdekében, hogy e fontos kérdés terén is előmozdítsuk a fogyatékkal élő nők Eh, jogait. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, Martinez úr. A módosító indítvány benyújtásának határideje holnap déli 12 óra, hogy azt már elmondtam. Szeptember 17-én fogunk szavazni. A 8-as napra eh, pontra lépünk tovább. Ez egy vélemény tervezet a eh, Költségvetési Bizottság témája ez, az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia hangzatos címet viseli ez e, e, a vélemény. Ez egy jogalkotási téma. Christian Dampreda az előadója ennek a témának, aki szintén elnézést kért tőlünk, hogy nem tud ma e, itt lenni, mert Gínában a választási megfigyelési csoport vezetője. Így Meses Striffer asszonynak adom meg a szót, aki a frakció és Preda úr nevében felvezeti ezt a témát. Comme vous le disiez, Monsieur Preda regrette de ne pas être en mesure de présenter lui-même. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy bemutathatom ezt az anyagot. A kollégám nevében felolvasom az ő anyagát, az ő véleményét. A, a legnagyobb volumen alapján, szével mérve is a legnagyobb pénzügyi szervezet Európai Beruházási Bank fejlesztési projektek finanszírozásával foglalkozik, és célunk az, hogy a fejlődő országokban vállalt szerepét fenntartsuk ennek a banknak szakbizottságunk szempontjából rendkívül fontos. Az Európai Unió kívüli működését biztosítani a beruházási banknak az elkövetkező 7 évben. Fontos, hogy aktívan legyen az EU harmadik országokban és a bank révén, és ennek lehetősége javult az elmúlt időszakban az Európai Parlament segítségére támaszkodva is. Elmondható ez. Az Európai Bizottság pozitív véleményt alkotott erről a bank jelenlegi működési szabadatát fenn mandátumát tekintve is, amely a, 21, a TFE 21 cikkére támaszkodik, és a felettesi politikákra való koncentrációját is előirányozza a banknak, valamint a, a kormányzatokkal való kapcsolattartását is meghatározza. A kevésbé hitelképes partnerekkel való kapcsolatok is rendkívül fontosak, az emberi jogok és demokrácia Európai Unió stratégiának végrehajtásában is jelentős szerepet kell, hogy vállaljon. Ez fontos, hogy még jobban hozzájárulhasson a bank az Európai Unió fejlesztési politikának végrehajtásához. A szabadságunk szempontjából nagyon fontos, hogy a bank műveletei, külső műveletei azokra az országokra koncentráljanak, amelyek a leginkább rászorulnak a segítségre, és ahol a legnagyobb hatást érhetjük el fejlesztés tekintetében legyen ez technikai, operatív vagy regionális specifikumok alapján megvalósuló fejlesztés. Mindenképpen konzisztensen illeszkedjék a fejlesztés politika az Európai Unió külső politikájához, és ezért az adatokat folyamatosan frissíteni kell, figyelemmel kell kísérni a feleményeket, a legfrissebb, legújabb gyakorlatokat bevezetve műveletekbe. Az LDC tekintetében is különleges tevékenységekre van szükség ahhoz, hogy a fejlesztési hatás maximalizálható legyen, ugyanakkor a láthatóságot folyamatosan biztosítsuk a végrehajtásban. Ezért kell azt is garantálni, hogy az beruházási bank céljai az emberi jogi célokhoz illeszkedjenek, és a helyi fejlesztést a lehető leghatékonyabban szolgálják. Ez azt is jelenti, hogy utánkövetés menedzsre van szükség, ahogy ezt a 21-es cikk a szerződés 21 cikke is előrányozza. A előadó azt is hangsúlyozza, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésre a vélemény megírásához, így a módosítókkal bizonyal tovább javítható ez az anyag, ezeket várja is az előadó. Köszönöm, megadom Gressz asszonynak a szót. Pardon, vous m'entendez? Folytathatom? Köszönöm. Nos, a javaslat, amelyet a bizottság benyújtott, benyújtott nagyon jó alapot ad a munkának és a további gondolkodásnak. A jelentéstevő pedig egy sor kérdés még tovább tisztázott. Így tehát elégedettek vagyunk ezzel a javaslattal. Ugyanakkor fel szeretném vetni, hogy néhány fontos szempontot fel szeretnék vetni, amelyek számunkra központi szerepet játszanak egyrészt. Nagyon fontos, hogy a fejlődő országok által folytatott fejlesztési célokat tiszteletben tartsuk, tehát voltak éppen tiszteletben tartsuk a szuverenitásukat. Az is nagyon fontos, hogy a projektek értékelését a végeredmény tekintetében vizsgáljuk meg, azt vizsgáljuk meg, hogy mennyiben járulnak valóban hozzá a fejlesztéshez. Harmadsorban azt kell megvizsgálni, hogy mennyiben támogatják ezek az intézkedések, ezek a hitelek a helyi gazdaság fejlődését, végezetül pedig ragaszkodni szeretnék ahhoz is, hogy a pénzügyi adatok átláthatóak maradjanak és így valóban hatékonyan tudjunk fellépni az adócsalás és az adóelkerülés ellen, tehát a pénzügyi átláthatóság nagyon fontos. A pénzügyi közvetítők tekintetében is fontos, hogy mindent megtegyünk az adóelkerülés tekintetében. Köszönöm. Berman úr, tessék parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a rövidre sikeredett eh, vakációs nyár után ismét itt láthatom önt és a kollégákat. No, a szövegről. A kollégám szövegét olvasom föl, aki árnyék jelentéstevő. Árnyék jelentéstevő nagyon fontos uh, a fejlesztés szempontjából a hitelezés. Nincsen fejlesztési politika bank tevékenység nélkül. Ricardo Cortez Lastra nagyra értékeli ezt a véleményt, um, és azt gondolja, hogy uh, a veszteségek elleni garanciáról szóló vita az EBB számára már 2010 óta napirenden van, és bár a Vita tárgyát képező szöveg nem tartoz, tartalmazza mindezt a módosítást, amelyet az első olvasatos során a parlament plenáris elfogadott. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a parlament által felvetett főbb kérdéseket megjeleníti ez például a küszöbértékek, a beszámolás, a transzparencia kérdését, valamint azt, hogy hogyan lehet a legjobban hozzájárulni szegénység csökkentéséhez, valamint a kondicionalitás szempontját is. Összességében tehát üdvözöljük a jelentéstevő javaslatát, és egyetértünk azzal, hogy az EBB tevékenységét azon országokra koncentrálja leginkább, akiknek legnagyobb szüksége van a segítségre. Így tudjuk csak közös erőfeszítéssel elérni az EU célkitűzéseit úgy, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság elveit is figyelemben veszük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Görenc úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Egy technikai jellegű kérdésem lenne a bizottsághoz. Ez a jelentés arra próbálja ösztönözni az Európai Beruházási Bankot, hogy a hitelkehelyezést növelje a kevésbé, elméletileg kevésbé támogatható felek irányába is. Mi van azok, a, azok az országokkal, amelyek amelyek nem, nem számítanak fizetőképesnek költségvetési szempontok alapján. Második kérdésem, hogyha úgy dönt az EBB, hogy ezeknek az államoknak, intézményeknek kölcsön folyósít, illetve a magánszektornak, akkor a fizetőképesség kérdése, e, amennyiben ez szempont, a magánszektort is érinti. Tehát, hogy az Európai Beruházási Bank e, ha a magánszektorban helyez ki e, hiteleket, akkor is figyelembe veszi az állami szektor fizetőképességére vonatkozó értékelést? Illetve az EBB, az Európai Beruházási Bank eh, pontosan hol helyezkedik, eh, milyen álláspontra helyezkedik eh, azokban a régiókban, ahol regionális fejlesztési bankok is működnek. Például az Ázsiai Fejlesztési Bank által lefedett területekre gondolok. Az Európai Beruházási Bank ezen esetekben az említett bankok, vagy mondjuk az Afrikai Fejlesztési Bank vagy Inter-Amerikai Fejlesztési Banknak adja a prioritást, hiszen ők is igen komoly összegek fölött rendelkeznek. Ho, hova, hol helyezkedik el ebben a kontextusban az Európai Beruházási Bank, hiszen fontos, hogy megfelelően integrálódjon a fejlesztéspolitikába, hogy ne legyenek átfedések az ugyanezen régiókban működő egyéb nemzetközi pénzügyi szervezeteket. Tudom, hogy ezek inkább technikai jellegű kérdés. Merci. Euh, Köszönöm. Magamnak is megadom a szót, én is feltennék ugyanis egy kérdést az Európai Beruházási Bank eh, képviselőnek. Katrin Gress és eh, Lunacek eh, asszonynal jártunk Brazíliában, Belomontőgátnál, ahol is igen, a környezetvédelmileg igen nagy károkat okoztak, illetve a helyi közösségre is igen negatív hatással volt ez a gigantikus beruházás, világ harmadik legnagyobb duzasztogátjáról van ugyanis szó, amelyet a Brazil Fejlesztési Bank finanszíroz, és azt hallottam ott, hogy az EBB 500 millió euró kölcsönt nyújtott a Brazil Fejlesztési Banknak, ha jól emlékszem az összegre. Ezek igen komoly összegek, ezért eh, fennmarad, eh, felmerül az a kérdés, hogy amikor az uniós pénzekről van szó, akkor hogyan bizonyosodnak meg arról, hogy eh, semmiképpen se fordíthassák azt mondjuk erre a beruházásra, ami a helyi közösségek érdekeit egyáltalán nem szolgálja, csak a nemzetközi bányá vállalatok érdekeit szolgálja. Alexandru Karanovnak adom meg ezen a ponton a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az eszmecserét. Üdvözöljük azt, magát a lehetőséget is, hogy jelen lehetünk, és reflektálhatunk a felvetéseikre. Általánosságban is üdvözöljük a parlament részvételét és az önök szakbizottsága részvételét a külső mandátum megtárgyalásában, ahogy egyes képviselők is jelezték, az, a külső felhatalmazás időközi áttekintésében is nagyon fontos szerepet játszott az Önök Szakbizottsága és az EP általában nagyban segítette a tevékenységeinket, illetve azok a feledő országok igényéhez való igazításában nagy segítséget nyújtott. És ez a műveleteink fejlesztési hatásait is erősíti. Tavaly óta ö, van a Results Measurement Framework érvényben, amely egyfajta hatástanulmány, fejlesztés politikai hatástanulmány gyakorlatát honosította meg, és a műveleteink teljes portfóliában vizsgálni hivatott azt, milyen kihatásai, várható kihatásai lehetnek ezeknek a fejlesztés politikára, a teljes társadalmi és ö, gazdasági körben vizsgálva. Ami az igényeket illeti, a fejlődő országok igényei hatalmasak. Különösen abban a tekintetben, hogy a helyi magánszférába való befektetések, beruházások, különösen a kkp kba való befektetések az infrastruktúrális és a, a, klímaváltozás elleni tevékenység tekintetében, illetve a, az oktatáspolitika tekintetében. Ö, nagyon nagyok az igények, 70 országot fed le ez a, a mandátum, ugye az életet ágazatok, életet ágazatok igényei hatalmasak a szakpolitikai prioritások felvázolására is szükség van egyrészt, másrészt végre kell hajtanunk, mindazok, meg kell felelnünk azoknak a követelményeknek, amelyek a megfelelő rugalmasságot irányozzák elő az igények kielégítésében, hiszen itt hitelekről van szó, ahol is kell egy beruházás, meg egy, meg egy hitelfelvevő a működéshez. A parlament többféle módon kapcsolódik be ebbe a munkába, például meghatározva a plafon értékeket. Úgy gondoljuk, hogy a négyes címsorban megvalósult csökkentések miatt a jelenlegi MFF-ben, ugye 30 milliárdos a, a hitelösszeg, a kihelyezhető hitelösszeg, ez a javaslat szerint a következő MFF-ben 25 milliárdot csökkenne, ez némi aggályt okoz hiszen az igények hatalmasak, és az, hogy, hogy az EU-nak EU hatást tudjon elérni e, ezekben az országokban, különösen a e, szomszédság politikában letett országokban nagyon nagy e, igények adódnak. Nagyon nagy emelkű hatása van, katalizátor hatása ezeknek a, ezeknek a hiteleknek, úgyhogy ha a garancia alapban például 100 milliárd milliót tudnánk növelni, akkor ez két milliárddal több kihelyezést jelenthetne egy katalizátor hatás révén. Úgyhogy nagyon fontos, hogy, hogy legalábbis fent tudjuk tartani a külső tevékenységénk szintjét, e tekintetben ez nagyon fontos üzenet volna önmagában is. Regionális és ország szinten pedig ez kiegazításokat követel meg, a lehető legmagasabb hozzáadott értéket megcélozva. Egyes kérdések a demokrácia, emberi jogok, stb. megjelenítését célozzák. Ezek rendkívül fontosak az Európai Unió szempontjából, ezért fontos az, hogy a tanács és a bizottság, a tanács és a parlament ezirányú jelzésekkel élt, illetve értékelést végeztek e szervezetek az illető országok jogosultságát illetően ezen aspektusok alapján. Tehát a döntés alapján léphetünk kapcsolatba az adott országokkal. És van egy döntési mechanizmus, mely alapján, hogyha egy ország ezen értékelés alapján nem tekintető jogosultnak EU támogatásra, akkor felfüggeszthető ez a támogatás, és ezáltal a további vizsgálatra szorul a demokrácia és az emberi jogok helyzete. Ám ez nem az LKV feladata, ebben a többi intézményre kell támaszkodjunk ezen értékelések elvégzésére. Persze a projektek és a befektetések szintjén mi is értékeljük a fejlesztési hatást, és nem finanszírozunk tovább, hogyha egy projekt nem felel meg a szociális és körzetvédelmi kritériumoknak, amelyek nagyon szigorúak. A bankban már lefolyt korábban hasonló vita, ahol is a várakozásokat igyekeztünk megfelelő szintre helyezni, jelezve azt, hogy a, más, a többi regionális fejlesztési bankkal összevetve nekünk egy tizede a, a, a, az emberi erőforrásunk egy-egy egységre vonatkozva, vonatkozóan, tehát az LKB szerkezete egyáltalán nem összevethető egy, egy szokásos fejlesztési bankkal. Ezt figyelembe kell vegyünk, mert hogyha a fejlesztési banká akarjuk alakítani a, a bank feladatkörét, akkor az üzleti modellt is át kell alakítsuk beleértve a kockázati szinteket is. Ez a javaslat nagyon fontos garanciát jelentene a költségvetés szempontjából, a, a, a kormányhitel kockázatokat illetően, ami pedig a magánszférát illeti, itt garancia csak a politikai kockázatból adódó fizetésképtelenségre vonatkozik. Tehát, hogyha egy vállalat nem tudja visszafizetni a hitelt saját gazdasági problémái alapján, akkor azt nem fedi le ez a garancia. Csak akkor fedi le, hogyha mondjuk egy polgárháború, vagy valamiféle politikai lépés, vagyonelkobzás, vagy egyéb politikai oknál fogva nem sikerül, nem tudja a, a hitelező visszafizetni a felvett kölcsönt. A, tehát, hogyha közvetlenebb hatást akarunk elérni a fejlődésre, akkor a bank üzleti modelljét kell átalakítani, tevékenységi köreit átalakítva, emberi erőforrásait kibítve és egyéb lépések révén. Ezt tehát mindig látnunk kell. Aztán hozzá kell tegyem, hogy nyitva állunk azelőtt, hogy javítsuk eszközeinket, a KKV-knek nyújtott hitelek eszközét már nagyban javítottuk az elmúlt években, teljes átláthatóságot követelünk meg a közvetítő szervezetek részéről is, azt is megköveteljük, hogy a KKV-k egyéb forrásokból kapott támogatása is átlátható legyen, és a többi alapból kapott támogatás is belátható legyen, tehát több ilyen technikai javítás történt. Kaptam konkrét kérdéseket is, ha van még egy kis időm, ezekre is kitérnék. A konkrét kérdésekre nevezetesen, ami a, azt a tényt illeti, hogy kevésbé hitelképes országokba is kihelyezünk hiteleket. Nos, ezzel kapcsolatban fontos, hogy a mellékletben szereplő jogosult országok listáját meghatározzuk, hiszen mi ezeket, az orsz ezeket támogatjuk, amelyeket a listára helyeztek az európai intézmények. Persze igyekszünk beavatkozásainkat azon országokra koncentrálni, a legnagyobb hatást tudjuk ezekkel elérni. Ám a, a bank a kockázati profilok adatait megosztja a, a bizottsággal minden szinten, és a garancia alapból is, van egy döntés a garancia alapból való támogatások mértékét illetően, és a befektetések, beruházások a kevésbé hitelképes országba való kihelyezése, illetve a költségvetésben ezekre meghatározott garanciák mértéke között. Ami a többi fejlesztési bankkal való együttműködésünket illeti, hogy befejezzem, nos, Nincs konkrét döntés arra, hogy a regionális fejlesztési bankokat előnyben részesítsük a egyéb szervezetekkel szemben. Pestéseink alapján a projektjeink felét fejlesztési bankok társfinanszírozzák, például a, világbankcsoport, Világbank csoport, vagy egyéb regionális fejlesztési bankok. Tehát ez ez egyfajta megfigyelés, ez az arány, de nincs olyan követelmény, mi szerint előnyben kéne részesítsük azokat a projekteket, amelyeket társfinanszíroznak más bankok. De nagyon sok együttműködési megállapodás áll fenn, illetve társfinanszírozás fejlesztési bankok részéről. Ami pedig a brazil fejlesztési bank ügyét illeti van egy nyitott hitelkeretünk, egy 100 milliós hitelkeretünk, de utána nézek majd, és visszatérek erre néhány nap múlva. Szerintem a lehívás még nem történt meg, még nem történt kifizetés a Brazil Felettesi Bank részéről e hitelkeretből, mert vannak bizonyos közbeszerzési követelmények is, és ezek miatt nem ő hívta még le a, a, a tételeket a brazil bank. Ezeket nagyon körültökétek alkalmazzuk, ezeket a feltételeket, ezeket a követelményeket, ez esetben is, de erre visszatérek majd. Köszönöm Görenszónak adom meg a szót. Egy kiegészítő kérdésem, pótkérdésem lenne, elnök asszony, az EBB képviselőhez. A amikor egy ilyen garanciát adnak, akkor ezt a folyamatot azt ki kezdeményezi? Maga a bank vagy az Európai Bizottság? Csak hogy legyünk következetesek, eh, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy ezt, hogy ezt a projektet eh, érdekes lenne finanszírozni, és akkor eh, azt kérik a banktól, hogy egy kölcsön formájában előlegezzék meg ezt a pénzt, akkor az Európai mm, Beruházási Bank mondhatja azt, vagy, vagy, és ez a második forgatókönyv, van egy projekt, amit érdekesnek tartunk, a, hogyan lehetne az Európai Bizottságtól garanciát kapni. Melyik a, melyik a kettő forgatókönyv közül az, amelyik a gyakorlatban működik? Igen. Krana úr. Um, actually, we work on the voltak éppen a megkeresés alapján nyújtjuk a hiteleket, tehát a hiteleink legnagyobb részét az úgynevezett promotorok, kik lehetnek ezek a Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium, az Energia Minisztérium, a Közlekedési Minisztérium megkeresésére nyújtjuk az érintett országban. Ez a legáltalánosabb megközelítés. A magán ágazatban nagyon hasonlatosan pedig maga az a cég, amely az EBB-től kér hitelt, nyújtja be a kérvényt. Tehát a igényt a promóter, a, az a közintézmény, amely a hitelt nyújtja, illetve maga az érintett hitelfelvevő cég nyújtja be, természetesen felvéve a kapcsolatot az EU delegációval és az EIB, EBB felelőseivel. Előfordulhat tehát, hogy a párbeszéd során mondjuk először az érintett minisztérium vagy hatóság az Európai Bizottság jelenlévő képviselőinek jelzi az igényt, és utána pedig a szolgálati úton halad az, az hitelkérelem benyújtása és feldolgozása. Egyébként az Európai Unióban ez így működik általánosságban. Köszönöm. Az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, Tostán Évepeknek. Köszönöm szépen. Gyakran beszélünk az alapok egységesítéséről, a blending és a combination elvéről, tehát az EBB és a más pénzalapok forrásainak egységesítéséről. Az a garancia, amelyet mi az EBB-nek nyújtunk, ennek a fajta finanszírozási megközelítésnek képezi a részét hiszen az Európai Bizottság költségvetésével támogatni akarja, hogy nem mondjuk facilitálni akarja az Európai Beruházási Bank hitelnyújtását, tevékenységét. Évek, most már több év óta járunk így el, ez határozza meg politikánkat. Ami a garanciák felhasználását illeti, több képviselő is felvetett ezt a kérdést, most számunkra a garancia kérdése központi kérdés, különösképpen azért, mert hogy csökkent a ráfordítható összeg, ezért a garanciák betartása nagyon fontos. Ezért tehát arra ösztönözzük a EBB-t, hogy a saját kockázatán belül nagyobb finanszírozási részt vállaljon, és meg kell vitatnunk azt is, hogy mely esetekben használjuk fel a garanciát. És ezzel megválaszolom Görensz úr kérdését is. Sajnos nem tudunk egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy mely országokban kell vagy szükséges felhasználni ezeket a garanciákat, és melyekben nincsen erre szükség. Nehéz kérdés ez, hiszen lehetnek olyan országok, ahol az EBB eleve nem működhet, hiszen az ország nem hitelképes. De ezeket a kérdéseket esetre lebontva kell megvizsgálnunk, nem lehet általános választ adni. De általánosságban annyit elmondhatok, hogy az EBB-vel való együttműködésünk keretén belül nyújtjuk a garanciákat, de ugyanakkor a blending facilitások, tehát a különböző alapok pénzeszközeinek egy célra való felhasználása is szolgálja ezeket a célokat. A, különösen az EDF, tehát az Európai Fejlesztési Alap pénzeszközeit sikerül blendolni vagy vegyíteni az Európai Beruházási Bank pénz, pénzeszközeivel, és itt más forrásokat is bekapcsolunk, például a regionális bankokat. Ezen blending facilitásokkal vagy a pénzforrásokat egységesítő megközelítéssel jobban be tudjuk vonni a helyi szereplőket, a helyi bankokat, és arra biztatjuk az EBB-t, hogy ezen az úton járjunk a jövőben is. Azt hiszem, hogy megválaszoltam ezzel a magánágazatra vonatkozó kérdésüket is. Ami pedig a projektek kezdeményezését illeti. A blending platformról szóló tárgyalás során ezt a fontos kérdést már felvetettük, és az első fél év során egy fontos felismerésre jutottunk. Mégpedig, hogy mind az EBB-t, mind a pénzintézeteket arra ösztönözzük, hogy a jövőben jobban és a munka kezdetétől kezdve vonják be az EU delegációit, tehát az Európai Bizottság helyi képviseletét is a munkába, a hitelkérelem előkészítésében, és ez biztosítja majd, hogy az EBB és a bizottság szorosan együttműködik majd. De elő elképzelhető az is, hogy maga az Európai Bizottság veszi fel a kapcsolatot, vagy a helyi irodája veszi fel a kapcsolatot az EBB-vel, hogyha valamilyen speciális finanszírozási elképzelése van. Az adóelkerülés <clears throat> kérdéséről is beszéltek a képviselők, nos hát ez számunkra is nagyon fontos kérdés. Az EBB-vel párbeszédben vagyunk a kérdésről, és a párbeszédet folytatjuk. Nem könnyű ügy ez, nem könnyű kérdés ez, hiszen nincsenek itt világos szabályok, világos mutatók, például az OECD idevágó szabályai nekünk nem válnak hasznunkra, nem nagyon segítenek. Ezért tehát az elkövetkező hónapokban ezt a kérdést még tovább vitatjuk meg, és az EU platform keretén belül a tőke mozgások kérdését is napirendre vesszük, és persze ennek kapcsán az adóelkerülés kérdéséről is beszélni fogunk, különös tekintettel a különböző offshore jogrendek, pénzügyi jogrendek tekintetében. Na, ennyit akartam én illetve a bizottság mondani. Köszönöm. Berman úr, parancsoljon. Amit most mondott. is köszönöm. Valami így leesett egy tantusz nálam, mint jelentéstevő az átláthatóság irányelvben szereplő előadóként az európai nagyvállalatok tekintetében mi Sebárnyével kapcsolatban tárgyaltunk erről. Az OECD átláthatósági szabályai azt mondta, nem segítették az önök munkáját. Miért nem? Kifejteni ezt? Okay, and, and <coughs> this regard... E tekintetben azon listára utaltam, amelyet az OECD az offshore pénzügyi uh, központokról állított felállított listája, illetve adóparadicsomokról felállított listájára utaltam. Mi szerint a fekete listán szereplő országok illetően ez a fekete lista most üres. Az itt szereplő országok most a szürke listára kerültek, mert több mint 12 megállapodást kötöttek az illető országok más államokkal. Ez elég ahhoz, a 12 országgal megkötött szerződés elég ahhoz, hogy egy ország lekerüljön a fekete listáról és bekerüljön a szürke listára, az adóparadicsom listán, amit az OECD összeállított. Madame Stifler. Stifler asszony. Euh, Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony Preda úr javaslataival egyetértek, ennyit tudok csak mondani. Szeptember 4-e este 6 óra a módosítványok benyújtásának határideje, és szeptember 30-án fogunk szavazni erről a témáról. 9-es napirendi pont a pénz átutalásokat kísérő adatok, ezt e, ugye elhalasztottuk szeptember 16-ai ülésünkre, mivel Nörcs Deva kollega nem tudja jelen lenni. A tízes napi rendi pontra ugrunk tovább. Az Európai Unió 2011-es általános költségvetése. A vélemény előadója Cortes Lastra úr, aki jó néhány módosító indítványt jutott ehhez a költségvetéshez nagyon fontos téma a költségvetés. A célunk az, hogy a kísérleti projekteket meghosszabbítsuk, illetve az előkészítő intézkedéseket is. Sajnálatos módon Cortes Lastra is akadályoztatva van, ezért nem tud jelen lenni. Bergman úr próbálja meg helyettesíteni, akinek mindjárt meg is adom a szót, hogy az előadó álláspontját felvázolja nekünk. Elnök asszony, nem tudom, 9-es napi rendi pontról volt már szó? Yes. Ja, elhalasztottuk. Igen. Amikor a napirendről beszéltünk, említettem, hogy Deva úr nincs itt, és arra kért bennünket, hogy halasszuk el a napirendi pontot. Értem, értem, akkor, akkor nem kell felolvasnom, amivel megbíztak. Szeptember 16-17-én kerül napirendre ez a kérdés. Most pedig Berman úr szó, tessék, parancsoljon. A 2014-es költségvetésről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felolvasom ezt a szöveget, amelyet Ricardo készített el eh, számomra, és remélem, hogy úgy tudom felolvasni, hogy valami értelmet is kicsiholok ebből a szövegből. Ricardo azt mondja, kollégák, a takarékosság időszakában élünk, mindenkitől azt várják el, hogy csökkentse a költségvetését a fejlesztési segélyek területén is. Ám a probléma az, hogy a, fejlesztési területen, hogy a pénz, amiről beszélünk, nem a mi pénzünk, hanem a leginkább rászorulók pénze, élelmiszer, ivóvíz, oktatás, egészségügyre fordítják ezt a pénzt, tehát ez az embertársaink számára alapvető szolgáltatásokat tesz lehetővé ez a pénzeszköz, segít abban, hogy a nehéz helyzetben élőket jobb helyzetbe vigyük, és nem mondhatjuk azt, hogy kevesebben is kijöttök. Már pedig eh, ezt tesszük, olyan tagállamok, mint Hollandia jelentősen csökkentették a fejlesztési kiadásaikat, eh, és nagyon sajnálom, ezt remélem, mi hamarabb visszaállítják ezt a költségvetést. Júniusban, amikor a költségvetési trialógushoz eh, járultunk hozzá véleménnyel, azt mondtuk, hogy növelni és nem csökkenteni kell a fejlesztési segítséget, hiszen a pénzügyi válság nem jogos ok arra, hogy csökkentsük a fejlesztési segélyeket. Ugyanakkor um, a mi világunkban uh, azt is látni kell, hogy a saját érdekeinket is szolgálja a fejlesztési segítség, hiszen hogyha sokkal rosszabb körülmények között élő embertársainkat segítjük, ezzel ugyanakkor a saját értékeinknek is megfelelünk, hiszen ezek az értékek nem, persze ezek az értékek, ezek az alapmeggyőződések nem csak a DEVE szakbizottság hatáskörébe tartoznak, de éppen ezért nem szabad megengedni, hogy csökkentsük az emberiességi segélyek, segélyek költségvetését. A 2014-es bizottsági keretköltségvetés és a tanács erről alkotott álláspontja ugyanakkor csökkenti az összegeket. Mit tegyünk? a 2014-2020-as többéves pénzügyi keretben a 2014-ben 9%-kal csökkent 2013-hoz képest a külső kiadások költségvetése. Adjuk ebbe ennek a derakunkat, ennek a költségvetési keretszámnak, vagy pedig szólamoljunk föl. Azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet csökkenteni a humanitárius segélyek csökkentésének káros kihatását. Akkor is el kell gondolkoznunk ezen, amikor az AFET számára véleményt készítünk elő. A többi frakcióval való együttműködés során arra a következtetést jutottunk, hogy a DEVE ragaszkodjon a 2013-as pénzügyi ellátmányhoz, és a költségvető struktúrájában is emellett fogunk érvelni. Vissza a 2013-as szinthez, ez a célkitűzésünk, mind mi, mind az AFET emellett tesz, teszi le a voksát, és ezzel a Költségvetési Szakbizottság érveit erősítjük meg. Az a célunk tehát, hogy a Költségvetési Szakbizottságban dolgozó kollégáinkkal a célokról megegyezzünk. Az AFET és a DEVE álláspontját érdemes még közelíteni, és ki kell hangsúlyozni, hogy még az MFF um, plafonja, a Global Europe uh, cím alatt uh, versengésre készteti a két szakbizottságot, a miénket, illetve a külügyit. Ennek ellenére a kifizetési jóváhagyások um, plafonja az egész költségvetésre vonatkozik, és sajnos ez a költségvetési maximum alacsonyabb, mint a 2013-as. Ugyanakkor a módosítók egyes költségvetési sorokra is vonatkoznak, hiszen a bizottság nagyon gyakran különböző költségvetési sorokat akar egységesíteni, mondván, hogy ezek a, rugalmasság, a rugalmassághoz van erre szükség, de ugyanakkor ez az átláthatóságot akadályozza meg. Célunk az, hogy nyomon követhetőek legyenek a kifizetések. Idén a bizottság voltak éppen minden földrajzi és minden tematikus sort egységesített egy fő cím alatt szegénységcsökkentés ez a címe. Nos, ezt az ötletet nem tartjuk jó ötletnek, mi több a 2013 os költségvetés elvéhez kellene visszatérni, márpedig a bizottság jelenlegi felosztása megnehezíti a pénzeszközök elkülöníthetőségét, hiszen nem akarjuk megnövelni, megkétszerezni az nagyobb költségvetési sorok, a nagyobb területekre koncentráló költségvetési sorok számát, és fontos, hogy integráns megközelítést alkalmazzunk. Támogatni kell a kis gazdálkodókat, az infrastruktúrfejlesztést, az oktatást, de fontos, hogy külön válasszuk ezeket a, ezeket a támogatásokat. A több éves pénzügyi tervről való tárgyalás, illetve a költségvetés késői benyújtása miatt a 2014-es költségvetést sietve kellett elkészíteni, és nem lehetett átfogóan átalakítani a bizottság javaslatát és így gyakran nagyon technikai természetű módosításokat kellett alkalmazni, úgy, hogy visszamentsük a költségvetés struktúrájába a korábbi struktúrát. Sajnos az Európai Bizottság a költségvetési sorok új tervezetét nem mutatta be időben, és így nem volt időnk arra, hogy költségvetési megjegyzéseinket megtegyük. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a technikai kérdések ne akadályozzák meg a szélesebb körű megközelítést. Ricardo Castro. Ricardo Cortez Lastra az önök um, jelentéstevője számít a devekben dolgozó kollégok támogatására annak érdekében, hogy 2014-es költségvetési eljárásban elveinket ne kelljen feladnunk. Nem tudom, hogy felolvassam-e még, amit szerepel. Nem, nem kell többet felolvasnom. Ennyi lett volna a levél. Köszönöm. Köszönöm Görenc úrnak, adom meg ismét a szót. Oui, il est extrêmement difficile de dire quelque chose de, de très sensé et de durable à propos de, de ce projet de budget. Ezzel a költségvetéssel kapcsolatban az ember nehezen találja szavakat. A tanács gyakorlatilag kapitulált, nem tudott szembenézni az igazi kihívásokkal, és a folyamat elétől kezdve igen komoly ellenállásba ütköztünk. Előbb-utóbb azonban meg kell hozni ezeket a nehéz döntéseket. Minden esetre a logika, a, a logika alapján a költségvetés ellen kell majd szavaznunk itt a parlamentben. De hogy megkönnyítsük a dolgunkat, és hogy ne veszítsünk időt, ezért egy nagyon fontos pontosításra szükség van. A tárgyalások keretében a parlament, a bizottság, tanács háromoldalú tárgyalása tekintetében a az MFF-fel kapcsolatban. Pontosan mekkora mozgás, mozgás terünk a, a, az előirányzatokat jobban felhasználják? Ez a fajta rugalmasság ami létezik, ezzel a 2013-as kifizetések szintjét talán jobban megközelíthetjük a 2014-es költségvetésben is. Ez egy, ez egy alapvető fontosságú kérdés, hiszen az e, e, Európai Parlament nagyon nehéz helyzetbe kerül, főként a választások előtt, ugyanakkor, hogy a parlamenti képviselők döntését megdönthit, megkönnyíthetjük, hogyha erről a rugalmasságról tisztán világosan felvázoljuk a, a helyzetet. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján ennyit tudtam elmondani. Köszönöm. Game Mitchellnek adom meg a szót. Köszönöm. Elnök asszony. Csak nagyon röviden. Um, Carter Lastra for, for this. Köszönöm szépen ezt a jelentést, és köszönöm a jelentéstevő kollégának a munkát, melyet végzett. Egyetértek csalódottságában, frusztrációjában. Nem tudom, mi fog történni, amikor a parlament végszavazást folytat le a plenárison, de legalábbis a mi szakbizottságunkban mindenképpen támogatnunk kell azt, amit a jelentéstevő mondott Bármi történjen is a plenárisban, mi nem fogadhatjuk el itt a devében ezt a jelentős csökkentést, és nagyon fontos, hogy egy hangon, konzisztensen szólaljunk fel. Egy üzenetem volna különösen az Európai Bizottság jelenlétében, ez pedig a következő. Ezen szoros pénzügyi helyzetben, ezen nehéz időkben nagyon fontos, hogy a költségvetést nagyon hatékonyan használjuk fel. Ezért nagyon meghökkentem, a brit miniszter eh, úgy tűnik, hogy jogos kritikájában a víz projektek kapcsán a brit felsőház szakbizottsága a víz projektek eh, szennyezési, ag, szennyezési problémájáról fogadott el jelentést tegnap. Nos, hát a víz egy alapvető létszükségletünk. Nos, hogyha egy nemzeti parlament szakbizottsága, mi több a kormány minisztere nyílt bírálatokat alkalmaz az Európai Bizottság egy megközelítése projektje kapcsán, azt hiszem, hogy valamit tennünk kell. Kérem a bizottságot, hogy tájékoztasson a vízprojektek helyzetéről, és kérem, hogy biztosítsák azt is, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hatékonyság érvényesüljön ezen nehéz költségvetési időszakban, és annak érdekében, hogy a fejlesztési pénzeket a legjobban felhasználhassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságnak a szót. Yves Thielemann úrnak. Merci, thank you. And um, the commission is... Köszönöm. Az Európai Bizottság a DEVE szakbizottság javaslatait figyelme veszi. Először is köszönöm Önöknek eh, azt a javaslatot, hogy egyes eh, eh, előirányzatokat csökkentett helyre előirányzatokat eredeti összegekre visszaállítsanak, hiszen ez különösen fontos a vonatkozó projektek zöggenőmentes végrehajtása érdekében. A, ami azt illeti, hogy az OECD DAC kritériumainak a költségvetés hány százalékának kell megfelelnie. Nos, ez a megfelelő jogi alapon kerül majd meghatározásra, erről a társjogalkotók még tárgyalnak, ezért úgy véljük, hogy a költségvetési megjegyzésekben nem kell szerepelnie ennek a megjegyzésnek. A DC költségvetésre vonatkozó rész ezeket a költségvetési sorokat annak megfelelően állapítottuk meg, Eh, hogy az Európai Bizottság eldöntötte, hogy egy eredményorientált költségvetést készít ezen a téren. A költségvetési sorok felbontása megfelel a DCI jogi alapjának, ami a tematikus költségvetési sor nomenklatúráját illeti. Úgy véljük, hogy a a különböző al e, fejezetekben, környezetvédelem, fenntartott energia, élelmiszerbiztonság, és így tovább, és így tovább. Az önök e, javaslata, e, a kívánt eredménye nem érne el. Mi egy ágazati megközelítést, szektoros megközelítést preferálnánk, hiszen de ezt nem szeretnénk, hiszen ez úgy érezzük, hogy a tanulmányok is megmutatták, hogy ez hátráltatja a költségvetés hatékony végrehajtását, és ha hatékony eh, elköltését. Ugyanez igaz az önkormányzati és civil eh, szervezeti költségvetési sorra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a civil szervezetek és az önkormányzatok költségvetési sorának felosztása túl rugalmatlan, és a, a partnerekkel együttműködését gátolja. Végezetül az egyik javasolt módosításban szerepel az, hogy egy külön költségvetés soráljon fel az afganisztáni projektekre, az rugalmasságokból, illetve a jogalap való koherencia érdekében szeretnénk az afgán költségvetést az ázsiai költségvetési fejezetben megtartani. Köszönöm. Más nem kért szót a kollégák között. Oui, Monsieur Bergman. Igen, Bergman úr. ami a Ricardo nevében mondhatókat illeti, persze nem, nem tettek más, mint hogy átadom, amit mondott. Nem déçu par le budget proposé, en même temps... Euh, Csalódtunk a javasolt költségvetésben, egy csalódásra adokot, ugyanakkor a fejlesztéspolitikai költségvetés eh, befagyasztásánál még rosszabbat is el tudtunk volna képzelni. Úgyhogy eh, még összetehetjük a kezünket, hogy eh, ez alakult ki mindannyian eh, ellene szavazhatnánk a költségvetésnek, pont eh, az említett eh, okoknál fogom, mindenkinek meg lenne erre a jó oka, de akkor mm, költségvetés nélkül maradnánk, nem tudom, hogy ez célvezető. Görenc úrnak úgy látom, hogy van hozzáfűzni valója. Igen, elnök asszony, a korábbi hozzászólásom végén említettem, hogy a korábbi vitában már felvetett kérdést újra fel kell dobni. A hozzáadott érték eh, fontos, tehát mi adná a legnagyobb rugalmasságot eh, a, a, a trialógus eh, keretében. Hogyha ma szóban nem sikerül erre választ adni, akkor legalább írásban választ kaphatnánk erre a kérdésre. Tillemans úr szeretne erre reagálni? Mikrofon nélkül egyelőre. Nous ferons une réponse par écrit à cette... Igen, igen, írásban fogunk válaszolni Görenc úr kérésére. Donc nous votons. Elnök, rendben, ezen módosító indítványokról ma délután fogunk szavazni. kicsit korábban végzünk, mint ahogy azt eh, vártuk, valószínűleg azért, mert igen kevesen voltunk. Folytatjuk ülésünket ma délután 3 órakor ugyanebben a teremben. Tehát délután 3-kor ugyanígy találkozunk. Jó étvágyat az ebédhez!